következnek. Eh, kedves kollégák, azt szeretném kérni önöktől, hogy csendben távozzanak a teremből. Good morning. Mrs. McGuinness. colleagues, we will uh, folytatjuk, kedves kollégák. Egy percre megadom a szót McCarthy úrnak, parancsoljon. before you start. Mielőtt neki veselkedne a mondandójának, elnöki bejelentése lenne. Kedves kollégák, kérem maradjanak csendben, tiszteljük meg annyival egymást, hogy csendben vonulunk ki az ülésterembe. Uh, Mr. will you try and speak over that, or do you want to hold? McCarthy úr szeretne kiabálni, vagy inkább várna egy percet? I'll try to be heard over... Köszönöm. Elnök asszony, megpróbálom. Ez a jelentés az európai normákat megőrizzük, és uh, Írország GMO-val uh, kapcsolatos státuszát az állampolgárok érdekeit kellett volna, hogy szolgálja, de inkább a biotech cégek érdekei kerültek előtérbe. A frakciók többsége úgy tűnik, hogy beadja a derekát, de a Sinn Féin képviselői nem támogatnak semmilyen olyan jogszabályt, amelyben veszélyes kiskapukat nyitunk a, kis, a nagy cégek, óriás cégek számára kolléganőm előttem a vita során már elmondta az írek többségének véleményét. Szeretnénk, hogyha kristálytiszta, világos helyzet alakulna ki GMO-k ügyében, hogy a helyi élelmiszereket és ipart, élelmiszeripart megvédjük a múltikkal szemben. Köszönjük egy percben. Pospisil úr következik. Köszönöm elnök asszony, hogy szót kaptam. Ezt a kompromisszumot, az elfogadott kompromisszumot üdvözlő, mert úgy érzem, hogy egy olyan megoldást kínál, amely sem a az egyik, sem az egyik, sem a másik felet nem elégíti ki teljes mértékben, mégis jogbiztonságot teremt, és egy olyan egyensúlyt találtak két tábor között, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szabadon döntsenek a GMO-k termesztése ügyében. Szerintem ráerőszakolni egy közös álláspontot a tagállamokra ez ügyben a szuverenitás elvét sérteni. Az cseh köztársaság Csehország álláspontja szerint ez tagállami döntés kell, hogy maradjon, és éppen ezért úgy érzem, hogy ez a kompromisszum kió kiindulási alapot teremt erre. Bogovics úr egy percben. Podpíram danes prijet dogovor. Köszönöm szépen, én is támogattam ezt a megállapodást örömeltettem, mert egy 2001-ben kialakult tartatatlan helyzetre talál megoldást. Miniszterként részt vettem a vitákban, egészségügyi miniszterként a tanácsban, ezért jól emlékszem, hogy a tagállamok milyen keményen vitáztak ez ügyben. Gratulálni tudok csak mindazoknak, akik részt vettek a kompromisszum tett aláhozásában, beleértve a szaj, illetékes szakbizottság elnökét. Tudjuk, hogy ez a kompromisszum miről szól. Arról, hogy a tagállamok meghozhassák a gémok termesztésének korlátozásáról vagy vetításáról szóló döntést, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy a multi cégek bíróság előtt próbálják eh, megvásítani ezt a döntést. A TTIP tárgyalások előtt nagyon fontos hogy ti, volt, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet. Köszönöm egy percben, Zahragyil úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm ezt a döntést, mellette szavaztam a javaslatnak, két okból tettem mindezt. Először is azért, mert meggyőződésem, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy önállóan döntsenek olyan esetben, amikor nem kell uniós szinten jogszabályozni egy kérdést. És ez, ez esetben e, nem éreztem szükséget annak, hogy uniós szintű e, átfogó jogszabályt fogadjunk el erre eh, vonatkozóan. Indokolatlan, nem tudománytalan hisztériakeltést eh, tapasztaltam GMO ügyben, hogyha valaki be akarja tiltani a GMO termesztését, ám tegyék, de nem eh, erőszakolhatják rá ők sem a véleményüket más sokra. Éppen ezért örülök annak, hogy megmarad a tagállamok kezében ez a döntés, és az európai szintű vétóhelyzet megoldódott. Köszönöm, Fordasszony. Köszönöm. Amennyiben eh, a növekvő népességet akarjuk eh, etetni és fellépni a betegségek ellen, akkor ki kell aknáznunk eh, a tudomány legújabb eredményeit is, például a mezőgazdaságban a GMO probléma már egy jó ideje velünk van, ezért is támogatom ezt a szavazást, amely a döntéshozatalt a tagállamok kezébe teszi le. E, az általam képviselt régióban, Cambridge-ben e, van az egyik legnagyobb kutatókész e, központ, olyan növényeket kísérleteznek ott ki, amelyek szemben állnak, ellenállnak a betegségeknek és alkalmasak a népesség e, etetésére. Jó lett volna egy ilyen tudományos alapú megközelítés az egész egységes piacon, de mivel ennyi éven keresztül nem tudtuk ezt elérni, lehetővé kell tenni azon tagállamok számára, amelyek a tudomány oldalán állnak, hogy előrelépjenek. Köszönöm. Köszönöm. Zsálk úr, következik egy perc. A december 3-a e, és 4-e éjszakáján létrehozott megállapodás egy minimális megállapodás. E, Ugyanakkor illúziónk ne legyen, ezért is nem értek egyet a szöveggel. Nem az első fázisáról van szó egy tagállamok szuverenitását figyelembe vevő politikának, hanem egy első engedményről. A GMO probléma az egy élelmiszerbiztonsági probléma, a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a címkézést, illetve a követhetőséget kikényszerítsék. Probléma még a határon átnyúló szennyezés olyan országok rovására, amelyek nem engedélyezik az ilyen növények termesztését. Ez egy civilizációs probléma is. Itt egy manipulációról van szó az azonnali profit érdekében. Prózai okokat látunk, ez a vita máshol is zajlik. Köszönöm. Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Polgárok milliói fogyasztók, biotermelők itt ebben a közös Európában is évekkel, eh, éveket átállva tanácsi blokkáddal azt láthatják, hogy végre sikeresek lehetnek. És jó lehet, ez egy kompromisszum, mindenképpen egy fontos lépés a géntechnikától mentes eh, Európa irányába. Én a mai hozzájárulásommal adózom azok előtt, a polgárok előtt, civil szervezetek előtt, az európai 62 géntechnika mentes régió előtt, akik tettek ennek a sikernek az érdekében. 11 évvel ezelőtt indult meg ez a harc, és ő nekik mindenképpen tisztelettel adózom, amikor hozzájárulok a kompromisszumhoz, de hát azért vannak dolgok, amik hiányoznak a géntechnikát alkalmazó koncernek bizonyos tagállamok döntése esetén beleszólási jogot kapnak, és ez elfogadhatatlan. Először is egy demokratikus engedélyezési eljárásra van szükség, amit Juncker bizottság elnök úr is megígért és amit biztos úr is mindenképpen május elejéig kidolgozni kíván. Ennek el kell jönnie, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én tartózkodtam a szavazáskor e javaslattal kapcsolatban, hiszen ugyan javult a szöveg, de nem védi meg kellő mértékben a tagállamoknak a szuverenitását és a szubszidiaritás elvét. Ezt már elmondtam. A fajok sokszínűsége és az élelmiszer biztonság a mi felelősségünk a géntechnológiai eljárások bevezetése bizonyos tagállamokban mindenképpen kihatással lesz az emberi egészségre és a környezetvédelemre. A biotechnológiai vállalkozások nyilvánvalóan szeretnének génmódosított szervezeteket termeszteni. Nekünk azt kellett volna megmutatnunk számukra, hogy ez így ebben a formában elfogadhatatlan. Most a döntés jogát átengedtük a tagállamoknak. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a biotechnológiai vállalkozásokat, hanem az a feladatunk, hogy a környezetet védjük. Európának zöld kontinensnek kellett volna maradnia. Nagyon remélem, hogy a Juncker bizottság ebben az évben ténylegesen új irányelvel áll elő, ami zöldebb lesz, mint ez. Madam, a Presidente. La Köszönöm, elnök asszony. A GMO termesztés továbbra is eh, érzékeny viták tárgya, e, nem csak a tagállamok között, hanem az egyes tagállamokon belül is a közvélemény is megosztott. Miért? Azért, mert nem nyilvánvaló egyelőre, hogy milyen hatása van mindennek az emberek egészségére. Ez a szöveg három év tárgyalás után született e, kiegyensúlyozott e, kompromisszum, hogyha összehasonlítjuk a 2001-es irányelvvel, akkor nagyobb jogbiztonságot ad, és lehetőséget biztosít a tagállamokra, hogy engedélyezzék vagy betiltsák a területükön a GMO eh, termesztést. Eh, tagállamoknak tehát lehetőséget ad, nem csak abban, hogy eh, felmérjék a környezeti, esetleges környezeti károkat és közegészségügyi veszélyeket, hanem odafigyelhetnek a társadalmi, gazdasági hatásokra, valamint arra, hogy milyen hatást gyakorol mindez a mezőgazdaság működésére, ezért szavaztam én igennel erre a tervezetre. Köszönöm. Gárdini asszony. Én is jó szívvel szavaztam a szövegre, évek előkészítő munkája van benne, lehetővé teszi, hogy a tagállamok engedélyezzék vagy tiltsák a GMO-kat saját területükön. Szerintem fontos, hogy a szubszidiaritás elve érvényesülhet. Egy kényes egyensúly jön létre, amely figyelembe veszi a környezetvédelmi, illetve az élelmiszerügyi eh, kérdéseket is. A frakciók nagy része támogatja a parlamentben, és ez azt mutatja, hogy mi vagyunk az az intézmény, amely odafigyel az emberek szavára. Szerintem megerősíti a pozíciónkat. A legtöbb ember ugyanis egészséges élelmiszerre vágyik. Vannak továbbra is hiányosságok, például a pénzügyi felelősség körében. Ez egy olyan téma, ahol további javításokra szükség van. A gazdasági károk megtérítése a környező területeken ugyanis jelentős lehet, és ki kell jelenteni ki a felelős. Ezért Jofrida asszony következik. Köszönöm mindannyian tudjuk, hogy a GMO-k egy nagyon éles vita tárgyát képezik, és azt is tudjuk, hogy az emberek 58%-a a felmérések szerint ellenzi a GMO-kat. Tehát a vita mindkét oldalán vannak érdekes érvek. A tudományvilágában is vannak ellenzők és támogatók. Tehát a dolog nem arról szól, hogy vannak azok, akik félnek, és vannak azok, akik bátor új lépésekre készülnek, vagy készek nem ezt a képet festi fel a tudományos közösség álláspontja sem. Fennáll a veszély, hogy ez egész egy ideológiai vitába fullad, és nem tudjuk kihasználni azt a tudást, ami ténylegesen megjelenik. Én azt gondolom, hogy éppen ezért a hangsúlyt vissza kell tenni a kutatásra, és annak az eredményeire odafigyelni, ezért szavaztam igennel. Jár úr, Elnök asszony, be kell, hogy valljam, hogy a kompromisszum azért olyannyira nem tetszik. Nem, túlzottan nem tetszik nekem, mégiscsak támogattam, mert hát a kompromisszum, eh, ahogy mondani szokás, a politikai realitásoknak a tükörképe, és eh, azért is támogattam elsősorban, mert lehetőséget nyit meg a tovább lépésre. Az eddigi eljárás fenntarthatatlan volt itt a tanács és a bizottság egymást akadályozták, blokkolták, most legalább végre a jogállamiság és a probléma megoldás útjára lépünk. Nekem ugyanakkor az lenne az elvárásom, hogy a géntechnológiát Európában, az Európai Unión belül továbbra is kutathassuk, és legalább a kockázat értékelésben továbbra is részt vehessünk úgy gondolom, hogy egész egyszerűen csak ellene lenni az önmagában kevés, hanem mindenképpen vizsgáljuk meg alaposan a kérdést, nézzük meg a kockázatokat. Erre biztosít most esélyt az új eljárás. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Gauda. One minute, please. Köszönjük, Guden asszony. Köszönöm, Ennek asszony. A trójai falu volt ez a javaslat, amely tulajdonképpen Európában próbálja bevezelni, bevezetni a génmanipulált élmiszereket a fogyasztók akaratának ellenére, a géntechnológiai cégek lobbizásának nyomására elfogadhatatlan éppen ezért. A, a, az OGM termékek szabad mozgása, a, a globalizáció egyik megnyilvánulása, és amely tulajdonképpen az európai élelmiszer piacot nagyon károsan alakítja, befolyásolja Tudjuk, hogy OGM-ek nélkül is lehet ellátni élelmiszerrel az egész világot, éppen ezért ogm ez a helyes politikai döntés. Ez a szöveg az élelmiszer függetlenséggel össze egyeztethetetlen. Éppen ezért úgy érzem, hogy eldönt, el kell, hogy döntsük, szabadon kell, hogy eldöntsük, hogy mit eszünk és mivel etetjük a gyermekeinket, ez pedig a jelenlegi szöveg alapján elképzelhetetlen. Köszönöm, Anemans uh, úr, egy van a következő hozzászóló. Van alle wordt alleen via geen... Kedves kollégák, a növénynemesítés nem csak géntechnológiai úton érhető el, Nyilvánvalóan nem vagyok a tudomány ellen, de nagyon fontos, hogy a veszélyeket is tudatosítsuk, hiszen ezek valós veszélyek, és, és az agráripartól való függéshez monokultúrák kialakulása vezethet a géntechnológia. A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy a terjesztést a termesztést megtiltsák vagy korlátozzák, de ez nem szabad, hogy vonatkozzon ez a lehetőségük a kereskedelemnek a betiltására, korlátozására. Nagyon fontos a fogyasztók tájékoztatása, tudják, hogy mi van a tányérukon, és egyébként mindent pontosan meg kell jelölni, azonosítani, hogy a polgároknak, a fogyasztóknak a választási szabadságát megőrizzük, úgyhogy hogy a félreértéseket elkerüljük. Én, azt, én el kell mondjam, hogy nem szavaztam meg ezt a szöveget. Köszönöm, következő hozzászólunk Polcsák úr. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, ezt a javaslatot támogattam, mert meggyőződésem, hogy az Európai Unió tagállamai nagyon fontos új eszközhöz jutnak ezzel az irányelvvel amely lehetővé teszi számukra hogy a gémanipulált szervezetek ügyét szabályszerűen eldöntsék. A 2001-es irányelv szabályozta ezt a kérdést. Alapvetően engedélyezve a GMO-kat az Európai Unióban. európai ügynökség, illetve az európai szinten fogják értékelni a, a GMO-k termesztésének betiltását. Ezért éppen ez valósítja meg a szubszidiaritás elvét, amiről olyan sokat beszélünk, de olyan ritkán tartjuk tiszt, tiszteletben. Köszönöm, hogy a Harkin asszony javul-e a jelenlegi helyzet a szavazatommal, ezt a kérdést szoktam magamnak feltenni, megszavaztam ezt a javaslatot, szerintem ez pozitív lépés. Ugyanis a jelenlegi helyzet teljesen elfogadhatatlan, a multicégek a tagállamokat perelhetik, hogyha betiltják a GMO-kat. A tagállamok többsége ellenzi a GMO-kat, 19 tagállam elvetette az Európai Bizottság javaslatát, a Pioneer cég 1507-es kukoricájára vonatkozó bizottsági javaslatot ezek a tagállamok mind elvetették. Most a tagállamok meghozhatják, de ez egy uniós döntés volt. A tagállamok egyenként dönthetnek. Az eh, Írország eh, is szabadon eldöntheti majd, hogy a gémokat betiltja-e az ír választók az ír agrárminisztert elszámoltathatják a GMO döntések ügyében. Azt hiszem, hogy egy olyan megoldás az, amely a többség számára elfogadható és támogatandó. Köszönjük, Zaborszka občania Európskej únie, ale ako vidím aj my politici. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy sem a polgároknak, sem a politikusoknak nincs egységes álláspontjuk GMO ügyben Viszont ha az éhezés problémáját meg akarjuk oldani, azt gondolom, hogy ez GMO-k nélkül nehezen lehetséges. A, az érvek között elhangzott, és erre nagyon oda kell figyelni, hogy lehetnek káros hatásai az ilyen élelmiszerek fogyasztásának. Ezt meg kell vizsgálni. A jelenleg működő rendszer átalakítása és megváltoztatása lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy máshogy járjanak el, mint eddig. A génmódosított szervezeteknél a tagállamok hatáskörei eddig igen korlátozottak volnak. Most itt egy szélesebb keret és nagyobb jogbiztonság alakul ki azon tagállamok számára, nemzetállamok számára, amelyek tiltani szeretnék a GMO-k termesztését. Köszönöm. Nem tudom, hogy miért létezik az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság akkor, hogyha ignoráljuk a több millió euróból elvégzett utolsó 25 év kutatásait. Nincs olyan bizonyíték, amely az élelmiszer biztonságra nézve eh, eh, azt mutatja, hogy károsak ezek a, eh, ezek a termények. Tehát ideje lenne a tudományra alapozni, és nem az érzelmekre. Ezt a vitát a zöld ideológia vezérelte. A zöldek alakították ki azt a félelmet, hogy a GMO-k természetellenesek, vagy nem természetesek. A könnyű opt-out-tal széttöredezik a belső piac. Hogyan összeegyeztethető összeköthető mindez a közös agrárpolitikával, közös élelmiszerbiztonság ügyével. Erre nincs válaszunk. Szabad választásra van szükség, de a fogyasztóké legyen a szabad választás. A fogyasztók a címke alapján döntsék el, hogy akarják-e ezt fogyasztani vagy sem nem pedig egy ilyen optrendszer a tagállamok részére. A kutatás, az innováció e, és a tudomány a jövő útja. Köszönöm. Köszönöm. McClarkin asszony következik. Ami a GMO-kat illeti, mindannyian észszerű eh, megoldásokat szeretnénk látni tudományos alapokra eh, támasztva. Eh, nem minden tagállam alapozta azonban a döntését bizonyítékokra. Ez a szavazás ma lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy maguk döntsenek. A Nagy-Britannia például azt fogja látni, hogy visszakapja a döntés jogát EU szintről. E, ennek a hatáskörnek a visszatelepítését én üdvözlöm, erre vártunk. Köszönöm, Wolf úr. Következik egy perc. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Ez az indítvány szerintem egy lehetőség volt a tagállamok számára, hogy a szubszidiaritást eh, visszakapják, hatásköröket visszakapjanak a GMO termékekkel, terményekkel kapcsolatban. A konzervatív párt egyik jelölte azt mondta, hogy ez eh, jó ok. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 50 eh, olyan rendelkezés van ebben a jogszabályban, amely ebben az 50 tételben a tagállamokat az EU alá rendeli. Ez nem a parlamentre, ez nem a parlament miatt volt így, hanem a tanács és a bizottság akarta így. Ez az egész egy csalás, nem volt vita arról, hogy a GMO-k jó dolognak minősülnek-e vagy sem, és nem volt, nem volt igazi igény arra sem, hogy a polgároknak lehetővé tegyük, hogy maguk döntsenek. Nincsen tényleges lehetőség az európai lakosság előtt, hogy ha akarják, azt mondják a GMO-ra, hogy igen, ha nem, azt, hogy nem. Köszönöm, Kelly úr, egy perc. Elnézést, mondja az elnök. Kelly úr, készüljön fel. Gill úr következik. Parancsoljon. Köszönöm a brit sajtó és a képviselők is azt mondták, hogy többen azt mondták, hogy a tagállamok nagyobb szabadságot kapnak GMO ügyben ezáltal hiszen korlátozhatják, tilthatják a tagállamok a gémok termesztését. Ugyanakkor, ahogy eh, az Európai Parlamentben már megszoktuk, semmi sem az, mint aminek látszik. 52 módosítóról szavaztunk, nem a jogszabályról. Ebből 50-et eh, egy csomagba vettünk, egy, eh, együtt szavaztunkról, és az 50-es, amely valóban a tagállamok kezében nagyobb hatáskört adott volna. Ezt elnyomta az összes többi módosító, amely jól mutatja, hogy az EU elnyomja az Egyesült Királyságot, ezért tartózkodom a szavazás során úr. Köszönöm elnök asszony. Örülök annak, hogy a javaslat mellett szavazhattam, a a néppárt többsége, ahogy ezt ön is mondta, szükség volt erre, a döntésre. 70%-a a képviselőknek ma a jelentés mellett szavazott. Ez már önmagában is meggyőző érv. A tagállamok most szab, mostantól kezdve szabadon dönthetnek GMO ügyben. Írország is nagyon régóta várta azt a lehetőséget, hogy szabadon döntessen ez ügyben. A tagállamok számára ez lehetővé teszi, hogy tényleg szabadon döntsenek. Lehet, hogy ez nem óriási eredmény, mégis pozitív előlépés. Köszönjük, Eli úr! Dzsambaszki képviselő következik. Здравствуйте, уважаемые kollégi! Подкрепих предложението на докладчика, защото смятам, че... Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Én a javaslatra szavaztam, mert észszerűnek gondolom azt, az új szabályozás észszerű, erre van szükségünk. Bulgáriában a GMO-kkal kap, szemben vannak különböző aggodalmak és gyanakvások. Ehm, a jelenlegi jelentés sem szól olyasmiről, hogy olyan rendelet lesz, amely a GMO-król szól. Itt erről, arról van pusztán szó, hogy a tagállamok számára lehetővé válik a GMO betiltása vagy engedélyezése. A tagállamoknak joguk van arra, hogy ilyen döntést hozzanak, ami bolgáriát illeti, a legtöbb bolgár polgár ellenzi a GMO-kat, én támogatom. Én ezt támogatom, és örülök annak, hogy a tagállamok kezébe kerül a döntés lehetősége. Ez ki kell, hogy terjedjen az importra és a feldolgozásra is. Coburn úr következik. Köszönöm. Elnök asszony, itt nem arról szavaztunk, hogy Nagy-Britannia GMO-kat termeszthet, vagy sem. Ez erről csak egy módosító szólt, ez lehetővé tette, a többi viszont ellenkező irányba mutatott. Továbbra is az EU dönt. A brit kormány, és csak, bocsánat, a brit parlament, és csak a brit parlament rendelkezik azzal a felhatalmazással, hogy döntsön a GMO-król. Az UKIP a majotti vizek eh, halászati megállapodását is ellenzi, mert eh, az eh, egy neokolonializmus. A Seychelles szigeteknek Seychelles szigetek elitjének pénzt adunk, és elveszük a szegény halászoktól a halászat lehetőségét. Ez a parlament általában vizet prédikál és bort vedel, ahogy azt szokta. Köszönöm. Hennen úr. Egy perc. Köszönöm, alelnök asszony. Vicces dolog ez, amikor az éghajlatváltozásról beszélünk a házban, akkor újra és újra azt mondják nekünk, hogy a legfontosabb az, hogy a tudományos konszenzusra építsünk. A leghangosabban, leggyakrabban akik ezt mondják, azt a Gélbó ügyben valahogy teljesen más hangot üdnek meg. Hirtelen már nem a tudományos konszenzusa a fontos, hanem a, amit helyesnek látnak. Nos, hát demokráciában élünk, az emberek nem csak néha zsigerileg döntenek, nem csak az eszükkel gondolkoznak. De hogyha valaki például valaki babonáshám legyen, demokráciában ez is rendben van. Hogyha valaki akar gémot venni, vegyen, aki nem, nem. Minden fogyasztó ideális esetben dönthetne külön-külön, de ha ez nem is működhet, legalább a nemzeti demokratikus mechanizmusokat hagyjuk működni, ne egy kényszerzubbonyt húzzunk mind a félmilliárd európai fogyasztóra. Egnyú úr, egy percben. A UKIP-nek ez első látásra könnyűnek tűnt, hiszen a tagállamok kezébe nagyobb hatáskört adhattunk volna, de aztán alaposabban megvizsgáltuk ezt a kérdést, és aztán kiderült, hogy egyáltalán nem így van még az Európai Bizottság még nagyobb hatáskört akart magátnak. Így tehát éppen ezért tartózkodnunk kellett. A 20-as módosító indítványra külön kellett volna szavaznunk, hiszen ez nagyobb hatáskört adott volna a tagállamnak, de aztán egy kalap alá vették jó néhány másikkal, ezért nem jártunk sikerrel. Érdekes lenne azt látni, hogy azok a tagállamok, akik GMO ellen döntenek, hogy megtiltják a fogyasztóknak, hogy gémanipulált élelmiszereket fogyasszanak, egyenek? Majd meglátnánk, hogy mi történik, amikor az emberek azt azért éheznek, mert egy rossz jogszabályt fogadunk el Brüsszelben. Fincs úr végezetül. Köszönöm, elnök asszony! Elnézést! Mindig is amellett vagyunk, hogy visszaadjunk a hatásköröket a tagállamoknak, de nem sikerült most sem. A TTIP megállapodás úgyis teljesen feleslegesé teszi mindazt, amit most itt ma tettünk és mondtunk. Köszönöm. Véget értünk, végére értünk el a szózatmagyarázatoknak, egy bejelentésem van,